Hölgyeim és uraim, fogadjuk el a napi rendet. A 9-es azzal a különbséggel, hogy a 9-es napi rendi pontunk, ami az EU vámkódexe, illetve egy eszmecsere az uniós vámkódex létrehozása az unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében, tehát ezt a napirendi pontot elhalasztottuk a következő ülésünkre, ugyanúgy, mint ahogy a 16-ost, ami a jogszabályok és adminisztratív intézkedések közelítése a szolgáltatások és termékek hozzáférhetőségével kapcsolatos követelményekről. Ha jól emlékszem, akkor novemberben lesz a következő ülés, ahova ezeket elhalasztottuk, ugye? Akkor ezzel a két változtatással kérdezem, hogy elfogadhatnánk-e a napi rendünket. És így elég könnyed napi rendünk van ma délutára. Emlékeztetek mindenkit, hogy az ülést az interneten közvetítik, a dokumentumok az e-meeting oldalon megtalálhatók, és természetesen a szakbizottság magazinja is elérhető. Most különösképpen a nemzeti hatóságok közötti együttműködésével foglalkozik, a fogyasztóvédelmi jogszabályok közelítésével kapcsolatban. Nagyon fontos ez. És még valamire emlékeztetném önöket. A kilencedik a munkacsoportunk 9. ülése digitális egységes piac témájában ma este lesz, és az Európai Bizottság új javaslatait fogjuk megvizsgálni. A Telekom javaslatot, az európai fogyasztók számára a belső piacon, és azzal fogunk foglalkozni, hogy a fogyasztók számára milyen előnyel jár mindez, illetve milyen aggályok lehetnek. Holnap reggel kérem, jól emlékszem, hogy 9 óra 30-kor nem. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, szerdán reggel lesz ez az ülés az IMCO munkacsoport, digitális egységes piaci munkacsoport ülése. Katrin Védét köszöntöm sok szeretettel a szakbizottságban, ugyanis Tony G nagyon keményen dolgozott, és őt fogja helyettesíteni. Hát én hiányolni, hiányolom kollégánkat, úgyhogy akkor hajrá, Antanas Gógát fogja helyettesíteni, és sok szeretettel köszöntjük Ketrin Béder kollégát. Akkor ezzel a jegyzőkönyvek jóváhagyása következik. Feltételezem, hogy senkinek nincs ellenvetése. Ha nem lesz ellenvetés az ülés végéig, akkor elfogadottnak tekintem a szeptember 26-ai ülés jegyzőkönyvét, és akkor még egy valami, a négyes pont a trialógusok és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás. Azt hiszem, hogy nem volt semmi más, ugye, és semmi más szakbizottsági esemény, és akkor ez, ez pont alatt nincs mondani valom. Ez így nagyon egyszerű is lesz, mert a hatos napi rendi pontra kerül sor,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 providing uh, desk uh, support to, to other services and at the same time promoting uh, the usage of this tool uh, for a broad range of Commission policies. Thank you very much. And this concludes my presentation. Uh, does anybody have questions? Andres. Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Ermöglichung dieser faszinierenden ähm, Präsentation. Ich habe eine Frage im Hinblick